el presidente. Az elnök. La seduta riprende ora ed io... Folytatjuk az ülést, tehát ismét nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy közölhetem önökkel azt, amit a hírekből éppen most tudtam meg hogy az iráni külfőjóm felfüggesztette azt az ítéletet, amelyet Szakinen asszonyra kiszabott. Pár órával ezelőtt értesültünk erről a hírről. Ugye hatalmas többség, egyhangú többség azt követelte, hogy függesszék fel ezt az ítéletet, nagyon örülünk ennek az eredménynek, de nem szabad feladni a küzdelmet, ezt az eljárás még egyszer meg kellene ismételni, és a parlament biztosan nagyon fontos szerepet játszik majd, hiszen mindig is megvédte, megóvta a világon mindenütt az emberi jogokat, és ezt folytatni kell. Most pedig felvesszük a munka vonalát, a tegnapi ülés jegyzőkönyve, és a tegnap elfogadott szövegeket kiadtuk. Van esetleg megjegyzés? Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet így módon, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak nyilvánítom. Most pedig rátérünk a szóbeli kérdésekre, amelyeket a tanácshoz intéznek, méghozzá a fegyver exporttal kapcsolatban. A szót Kárec úr kapja meg két percre, tessék. Tisztelt miniszter úr! Megkapta ma a kérdést. Én erről a kérdésről alapjaiban szeretnék szólni. A hordozó helikopter 900 katonát, 16 kisebb helikoptert és több páncélozott járművet, tankot tud szállítani. Franciaország ilyen fegyvereket akar eladni Oroszországnak, annélkül, hogy kikérni az EU véleményét, tagállamnak véleményét. Grúziával kapcsolatban Oroszország magaviselete nem mondható példamutatónak, és Franciaország ezzel nem foglalkozik. Aztán az észt határ mellett is háborús helyzet, válság alakult ki, tehát ezt nevezhetnénk a balti országok válságának. Az Európai Unió mit gondol erről? Tavasszal, amikor a pénzügyi válság súlyosan érintette Görögországot, az Európai Uniónak választása volt. Mi legyen ezzel az agresszióval? Na most a tagállamok úgy döntöttek, hogy segítenek Görögországnak, hiszen konszenzus alakult ki az a kapcsolatban, hogyha a helyzet súlyosbodik Görögországban, akkor a helyzet súlyosbodik más tagállamokban is. A biztonság, a küli, külügyi biztonság kérdése ugye többször felmerült. A szerződés értelmében szolidárisan kell fellépni. Több Európai Uniós tagállam aggódik azzal kapcsolatban, hogy Görögország, hogy Oroszország ilyen háborús járműveket tudna bevetni. Franciaországnak nyilván nagyon fontos ez az üzlet, de nem lehet a többi tagállam biztonsága rovására eljárnia. Kedves kollégák, kérem, ne fogadják el harmadik országnak eladott fegyvereket vagy járműveket, miután nincsen garancia arra, hogy az ilyen tranzakciók javítanák, nem pedig súlyosbítanák az Európai Unió biztonsági helyzetét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kárész kolléga. Most pedig Sastel államtitkár úr kapja meg a szót. Sastel ön, úr, öné a szó. Elnök úr, hölgyem és uraim, tisztelt képviselők! Ö, nagyra értékelem a ma délutáni lehetőséget, amikor és a fegyverexport ellenőrzéséről tudunk szólni. Örülök ennek a lehetőségnek, Eston asszony, sajnos nem tud körünkben lenni, a külügyi főképviselő asszony. Éppen ezért az elnökség helyettesíti őt, és az ő nevében is szeretnék válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket a témában kaptunk. Mint önök is tudják, több éve az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik regionális és nemzetközi szinten a fegyverexport ellenőrzésében. Azt szeretnénk megakadályozni, hogy ilyen módon harmadik országoknak olyan technológiákat, fegyvereket adjanak el, amelyek nemzetközi biztonsági veszélyt is jelentenek, vagy fenyegetettséget. Az Európai Unió egy etikai kódexet dolgozott ki a fegyverexport vonatkozóan. Több kritérium szerepel ebben a hagyományos fegyverek esetében. Ezt az etikai kódexet 2008-ban egy közös álláspontot fogadtunk el, amely több új elemet tartalmaz. Éppen így az Európai Unió továbbra is a nemzetközi fegyverexport ellenőrzési rendszert egy olyan dolgozat ki, mely legbonyolultabb a világon. Ha úgy tetszik, jogilag a közös álláspont korlátozó érvényű, garantálni kell azt, hogy a tagállamok a fegyverexportjukat úgy hagyják végre, hogy ez teljesen és átlátható módon teszik. A közös álláspont célkitűzése hatékonyan koordinálni a nemzeti politikákat, a nemzeti fegyver ellenőrzési politikát, információs, konzultációs rendszer kell kidolgozni, és ezen mechanizmus értelmében, amikor egy tagállam engedélyt kíván adni egy fegyverexport e, tranzakció esetében, ha egy olyan tranzakcióról van szó, amit egyik tagállamban megtagadtak, és egy másik tagállam ezzel próbálkozik, akkor ezt meg kell vizsgálni, és végső döntést kell majd hozni. Tehát egy olyan tagállam, amely engedélyez egy olyan tranzakciót, amely egy másik tagállam elutasított, ezt ennek az új tagállamnak minden tagállam előtt indokolnia kell pozitív döntését. Ami a konzultációt illeti, a helyzet világos, a közös álláspont, olyan konzultációt kíván bevezetni, amely adott tranzakció, tehát hogyha egy korábbi tranzakciót elutasított egy ország, nem engedett, egy új ország pedig ezt engedélyezi, ilyen esetben van egy különleges mechanizmus, tehát a tanács struktúrája segítségével ellenőrzük ezt a tranzakciót. Nagyon fontos az érzékeny célállomások esetében, tehát Éppen ezért minden olyan fegyverexport esetén, amely fegyverexportok célországa úgymond érzékeny területen található, nagyon fontos ezt a kérdést alapvetően megvizsgálni, ellenőrizni. 2009 során a konzultációk, önöket tájékoztatom, 14 harmadik országot érintettek, a tagállamok olyan elemekről számoltak be, amelyek értemében vagy megadták, vagy megtagadták a fegyverexport engedélyt ezen 14 célországban, harmadik országban. Nos, így járunk el a tájékoztatás, konzultáció és ellenőrzés során nagyon fontos az interaktivitás a tagállamok között, így lehet felvázolni azt a módot, amely segítségével engedélyezzük a fegyverexportot, és nagyon szívesen nyitnám meg a vitát. A vita során ma délután remélem, hogy további impulzusokat kapok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sastel államtitkár úr, most pedig két percre megkapja Brock úr a szót. Úgy látom, hogy nincs itt még. Akkor megadom a szót a Gualtieri kollégának két percre. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. <clears throat> Elnök úr, köszönöm a technológia és az ipari alap erősítése és az európai védelem nagyon fontos dimenziója a közös védelemnek. Közös szab, ö, szabályokra és koherens megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy a védelmi ágazat is igazolható legyen. Ezzel együtt eleget kell tennünk a nemzetközi kötelezettségeinknek is. A 2008-as álláspont és vélemény harmadik államokkal való fegyverexport kérdéseinek rendezésére nagyon fontos iránymutató. Ennek az eljárásnak azonban nincsen általános konzultációs mechanizmusa. A közös álláspont az együttműködést, a koherenciát, és a közös kül- és biztonságpolitikában való együttműködést határozza csak meg. A védelemre vonatkozóan még hiányoznak, hiányzik a szabályozás. Éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy a hetes cikk szerint a konvergencia nem pusztán papíron lenne meg, hanem valóban a, a parlamentnek a hatáskörébe tartozna a katonai ex- fegyverexportokkal kapcsolatban is. Az általános kérdéseket is meg kell azonban válaszolni. Nagyon fontos a francia fegyverértékesítés Oroszországban, Oroszország irányába. Az exportot az európai és orosz együttműködés egyik erősítésének is tekinthet, értjük. Ki kell lépni éppen ezért a bilaterális szintről, és európai dimenziót adni. Köszönöm szépen eh, Káltyéri úrnak. Igen, rövid, pregnáns kifejezés módját, és Brock úr úgy látom meg is jött időközben, annak ellenére, hogy későn érkezett, mégis szeretnénk, hogyha minden hozzászólást meghallgatnánk. Ezért Brock úrnak adom meg a szót. Entschuldigung, ich war noch bei einer Besuchergruppe. Elnézést, egy látogatói csoportot fogadtam, de azt tudom, hogy önök nem tudnak az én hangom nélkül élni, de néhány megjegyzést tennék. Ez egy régi kérdés. Európai ö, felelősség, vagy európai hatáskör. Nagyon sok alkotmánya foglalkozó és kormányközi konferencián nem voltunk képesek arra, hogy a fegyverkereskedelmet európai fennhatóság alá helyezzük. Az etikai kódex, illetve a tanács 2008-as rendelete kötelező érvényű kellene legyen, de még nem egészen az. Azt gondolom, hogy az Európai Parlament továbbra is ezen kell munkálkodjon. Másodszorban úgy tűnik világos számomra, hogy egy ilyen keretben nem lehetséges az, hogy ennyire kevés kapcsolat alakuljon ki a tagállamok között, és ez oda vezet, hogy néhány tagállam úgy érzi, hogy a fegyverkereskedelem a harmadik országok felé az ő terhükre van, és az ő biztonságukat veszélyezteti. Én azt gondolom, hogy éppen ezért sokkal szorosabban kellene együttműködve egy európai megoldást találni. Én úgy gondolom, hogy az erősebb e, európai együttműködés például az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül sokkal erősebb szerepet kelljen kapjon az evő, ipari szempontból is, hogy az export és a kutatás tervezés területén sokkal egy, jobban együtt kellene működnünk tehát egy független fegyvergyártás az ugye önállóságot biztosít. Ha valaki nem gyárt fegyvert, akkor függ más országoktól. Ez szabadságunkkal kapcsolatos ez a kérdés, nem csak gazdasági kérdésekkel. Persze a gazdasági érdekeket nem lehet letagadni. Mindent összefüggésben kell látnunk, és szerintem akkor ezt a sokkal inkább közösségibb szintre viendő területet meg lehetne oldani, például a balti államokon kilakott helyzetet ki lehetne kerülni, meg lehetne előzni. Köszönöm szépen, Brock úr. Most pedig senki sem elengedhetetlen, de az ön hozzászólás ebben a tipában nagyon is értékes. Van Bálen úr, két és fél percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Világosan szeretnék fogalmazni. Ön valóban meg tudja védeni magát, bizonyos országok meg tudják védeni magukat, tehát a fegyver export nem tilos dolog, ez az ALDE véleménye, azonban nem kellene exportálnunk fegyvereket nagy feszültséggel jellemezhető területekre, önkorlátozást kell gyakorolnunk. És hogyha nincs valóban jogilag kötelező erejű szabályozás az azt jelenti, hogy az Európai Unió 27 országának nem kiegyensúlyozott az esély lehetősége, hanem a megrendeléseket kell küzdeniük, versenyezniük egymás között, és nem igazán működik az egyeztetés. Úgy gondolom, hogy ennek az ügynek a megoldása az, hogyha közös, kötelező érvényi rendszert állítunk fel, és prokurát ebben támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Van Balen úr. Másfél percet ön is tartotta, köszönöm ezt is. Köszönöm, elnök úr. Thank colleagues. Nagyon köszönöm a kollégáknak azt, hogy értékelik, illetve megértik, hogy régióm milyen fenntartásokkal rendelkezik a francia fegyverexporttal kapcsolatban. 2008 óta hatályban lévő kötelező érvényű jogi szöveg nagyon jó lépés előre. De kedves kollégák, úgy gondolom, hogy folytatnunk kell a munkát globális szinten, a fegyverkezésben is. Az EU fejlelősége óriási. A fegyverkereskedelem volumenének jelentős részéért mi felelünk. Ha az a propozíció, hogy Oroszország stratégiai partnerünk és működjünk együtt katonai ügyekben Oroszországgal, akkor a kérdés az, miért kell egy barátnak ilyen, miért van egy ilyen barátnak fegyverrendszerre szüksége? hogy valamilyen fajta jó irányítási akciót szervezzen Afganisztánban? Nem, valószínűleg nem. Hogy védje Kirgizisztánban a kisebbségi jogokat? Nem. Egyik esetben sem számít a fegyver, hiszen a fekete-tengeri helyzetet akarná befolyásolni. Ott nyolc európai tagállammal érintkezne a, tenger, a balti tenger mentén is, hogyha ott kívánna ezzel a fegyverzettel bármit is tenni. Egyetértek persze azzal, hogy az együttműködés stratégiai partnerenkkel kiváló dolog, de higgyék el, hogy vannak olyan területek, vannak más területek, ahol Oroszországgal együtt lehetne működni, mint a, a csúcs technológiai fegyverrendszerek. Gondoljanak az autókra. Ezzel is küzdködik az orosz ipar. Vagy a tűzoltóságok közti együttműködés. Az orosz tűzoltók ezen a nyáron óriási bajban voltak akkor, amikor hatalmas erületi, erdőségi területek, akár akkorák, mint Belgium mérete is tűz alá kerültek. A fegyverexportot törölni kell, köszönöm. Köszönöm. Kérem, hogy tartsák a felszólalók magukat a megadott időhöz. Fanorden úr, a következő két perce van. Köszönöm, elnök úr. Az én frakcióm jelentőséget eh, tulajdonít annak, hogy a szuverén, a szuverén nemzetek eldönthessék, hogy fegyvert eh, exportálnak vagy nem. Nyilván a közös EU eh, egyezmények szellemében azonban a közös álláspont nem azonos az Európai Uniós központi joghatósággal. Nos, úgy tűnik, hogy ennek a vitának az a tárgya, hogy figyelemmel kell lennünk a balti és a fekete régió érzékeny voltára, vissza. Kell emlékeznünk a grúziai konfliktusra és a hat fekete-tengeri parti állam közül Románia, Törökország, és Bulgária NATO tag, másik kettő pedig NATO partner, Grúzia például. Ezért kétséges, hogy mennyire okos eh, támadó fegyverek, eh, kétértő támadó fegyverek értékesítése Oroszország felé. Azonban vannak jól meghatározott mechanizmusok ennek szabályozására az Európai Uniós kontextusban ez a tanácsi munkacsoport, amely a fegyverek eh, eh, exportjára eh, vonatkozik, hat heten ülésezik. Ez kiváló fórum a fegyver kereskedelem szabályozására, ehhez képest az Európai Parlament Strasbourg ülésen nem alkalmas erre. Köszönöm. Lüzing asszony másfél percben a következő. Köszönöm szépen. 2000-ben az Európai Unió a Lisszaboni stratégiával azt a célt tűzte ki 2010-ig magának, hogy a világgazdasági eh, vezetőjévé váljon. Ezt a célt sok területen nem értük el, de eh, a fegyverexporttal kapcsolatban igen. Az Európai Uniós eh, államok 2005 és 2009 között lehagyták az Egyesült Államokat, és ezzel a világ vezető fegyverexportőrévé váltak. Ez a fejlődés véleményem szerint meg elgondolkoztató. Nyilvánvalóan a jogilag soha nem kötelező viselkedési kódex a fegyvertexporttal kapcsolatban restriktív gyakorlatot írt elő, de ez légbuboréknak bizonyult. Határozottan aláhúzom, hogy az, ami a fegyverexport viselkedik kóvedexével kapcsolatban 2008-ban született, az teljes mértékben átalakult. Továbbra is hiányoznak a hatékony szankcionálási mechanizmusok. Egy példát mondok. Németország a viselkedési kódexet 2000 8 előtt már jogilag kötelezővé tette, mégis a harmadik legnagyobb exportőr, és válságterületekre is exportál fegyvert, mint Szaudi-Arábia vagy Pakisztán. Ezen kívül a tagállamok exportját az EU tanács nem látja egységesen és transzparensen. Ebben is harmonizálni kell, annak érdekében, hogy az összes releváns fegyverexport export kézzelfoghatóan értékelhető és megítélhető lehessen. Egységesítés természetesen nem látható eddig. Az, hogy egyáltalán milyen mértékben etikus egy fegyverexport rendszer, nos, ezt kétlem. Egy dolog azonban biztos, az Európai Unió messze el, elmaradt még ettől. Köszönöm szépen. Honorevole Losing Köszönöm szépen, Lőzing asszony. Az eljárás értelmében kék kártyát Van Orden felemelt. Válaszol kérdésére? Fogadja a kérdést? Akkor itt megadom Van Orden úrnak a szót. Mikrofon. Nos, Lőzing asszony beleesett ebbe a csapdába, amit gyakran tapasztalunk itt a parlamentben, és máshol az Európai Unióban is, hogy az Európai Unió fegyverexportjára hivatkozik. Az Európai Unió nem exportál fegyvereket sehova, nincs védelmi ipara, nincsen, nincs hadserege. Ezek mind az Európai Unió tagállamaihoz tartoznak, tehát nem kellene olyan terminológiával élnünk, amely például az Európai Unió fegyverkereskedelmére exportjáról szól, mert ilyesmi nem létezik. Köszönöm. Köszönöm. Így van, Lőzing azt, hogy megadom a szót. Az elnök a mikrofont kéri bekapcsolni. Nos, én azt mondtam, hogy az Európai Unió országai. Rendben, akkor menjünk tovább. Megadom a szót Kampóza úrnak egy percben. E elnök úr, az Európai Unió exportban rejlő eh, érdekei a Lisszaboni egyezmény után különös jelentőségiek Tony Blair maga mondta néhány nappal ezelőtt, hogy azt szerette volna, hogy az Európai Unió militári, vagy katonai jelleget fejlesztene ki. Ennek az lenne egy része, hogy az Európai Unió kitör szerzi be a fegyvereit, és kinek adja el a fegyvereit. Már most is van arról szóbeszéd, hogy nem lesz az Európai Unió hadserege interoperabilis az amerikai fegyverekkel az, hogy a britek és a franciák közös ö, ö, ö, anyahajót használnának, azt jelenteni, hogy hirtelen megszűnne az, az amerikai brit fegyverrendszerek interoperabilitása. Nos, 7 milliárd fontot, fontról beszélünk évente, ez ugyanannyi, ugyanakkor az a fegyverkeskedelmi forgalom, mint a nettó hozzájárulása van az Egyesült Királyságnak. Köszönöm. Két percben megadom a szót Bronz képviselőnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Persze dilemma elé kerül minden fegyvergyártó, ami a fegyverkereskedemet illeti. A fix költségek nagyon magasak nyilvánvalóan, Éppen ezért nem valami gazdaságos tevékenység a legtöbb ország számára a fegyvergyártás csak saját célra. Éppen ezért nagyon is ugye a kísértés arra, hogy fegyverexport politikát folytassanak. Azt gondolom, hogy olyan országok felé kívánnak exportálni, amelyekről nem biztos, hogy mindig azt gondolják, hogy megtámadhatják őket. Nos hát mi lenne az, mi az erkölcsös vagy nem erkölcsös kereskedelem? Most az eredeti kérdést illetően hogy exportálni lehet-e fegyvert vagy nem. Több ok van az exportálás, és különböző kritériumokat lehet különböző fegyvernemekre alkalmazni. Az olyan országok, mint Irán, vagy azok az EU országok, akik politikai másként gondolkodás miatt valakit bezárnak, az Európai Uniós államok fele ilyen. Nagyon fontos, hogy Ugyancsak fontos, hogy azok az országok, amelyek hajlamosak a agresszív háborúkat indítsanak, akár saját fogarak ellen, nekik lehet eladni kézi fegyvereket, de nem tömegpusztító fegyvereket. Az Egyesült Államok például nyilvánvalóan az egyik legerőszakosabb ország, amely számtalan destabilizáló, agresszív és törvénytelen háborút indított, nekik nem lenne szabad semmiféle technológiát exportálni. Irán akármennyire gyűlöljük is, vagy megvetjük az emberi jogi teljesítményét, nem támadta meg a szomszédjait, például nem szerepelt agresszorként az irak-iráni háborúban sem. Ugyanakkor áldozata lehet Izrael vagy az Egyesült Államok agressziójának. Aztán beszélhetünk azokról a fegyverekről, amelyek a támadást lehetővé teszik. Nem lenne jó hogyha, de például eladhatnánk Iránnak egy nukleáris pajzsot, védőpajzsot, amely a támadást kiszűrheti. Köszönöm, Köszönöm Tenok úr. A következő kérdést kíván feltenni Bronz úrnak. Bronz úr, kész válaszolni rá? Uh, Mr. President, I don't normally intervene, and least of all in debate with a, with a. Uh... uh, érdekes erre vitázni de azt, hogy azzal, azzal táv, vádoljuk a tagállamokat, hogy ö, ö, embereket kizárnak a társadalomból, amiatt, mert bármilyen véleménye van politikai szempontból, ezt elfogadhatatlan tartom, máskülönben ö, olyan emberek, mint ő, be sem jöhetnének ebbe a terembe. Absolute nonsense. Ez teljesen értelmetlen. Kérem, hogy nevezze meg azokat az országokat, amelyek a, jog, a törvényes véleményük miatt kizárnak embereket a társadalomból. A következő felszólalkat nem halljuk. Elnök, Bronz e, úr szeretne válaszolni? Ha szeretne válaszolni, akkor ezt kérem jelezze. Szeretne válaszolni? Prego. Megadom a szót. Magyarország az előző rezsimben több embert börtönbe zárt politikai e, véleménye miatt. Nagyon sok olyan tagállam van az Európai Unióban, amely e, e, eretnek tudományos vélemények miatt zár embereket börtönbe. Ez azonban nem elfogadható. Köszönöm. Benissimo. Diamo ora la parola agli altri oratori iscritti. Menjünk akkor tovább a e, felszólalók listáján. Gáler, Michael Gálernek adom meg a szót. Köszönöm szépen nem is szeretném annyival megtisztelni az előttem szólót, hogy hivatkozok rá. Nagyon sok egyéni állam számára, akiknek kis fegyveriparuk van, eléggé gazdaságtalan termelni ilyen terméket. Én más konklúzióra jutok, mint ő. Az Európai Unión belül, az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül és a közös beszerzési, közbeszerzési programok segítségével úgymond kedvezőbb áron lehetne gyártani a fegyvereket, de köszönöm szépen a tanácsnak, a gondolatait, és szerintem politikailag nagyon fontos az, hogy kifejezzük azt, hogy világszerte a legmodernebb jogi szempontból kötelező érvényű szabályokat vezettük be az Európai Unióban. Szerintem az Európai Unió erre büszke lehet, de van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, a tanácshoz intézném ezt, hiszen bemutatták azt, hogy milyen esetekben lesz konzultáció, és szerintem csak akkor, hogyha hasonló kérvényeket egyik országban már elutasítottak, és egy másik ország kíván egy ilyen jóvá jóváhagyni. Most ez a vita, ez mindig csak ebben a ö, tanácsi munkacsoportban maradt, ez a második kérdésem, vagy pedig politikai szinten is megvitatták-e már a miniszterek tanácsán belül ezt a kérdést? Ezt a kérdést szerettem volna még föltenni. Még néhány gondolatom volna, de kevés időm van, nem tudom kifejteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót két percre Paleckis úrnak. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen a kollégáknak. A kollégák eh, elmondták a néppárt eh, kapcsán, és találós kérdést rejtettek el a kérdésben. Nem minden világos. Azt hiszem, hogy több világosság jobb lett volna, ha világosabban fogalmaznak. Néhány közép-kelet-európai ország nagyon is érzékeny katonai kérdésekre, úgy érzik, hogy kevésbé vannak biztonságban, mint a régebbi tagállamok. 2008. decemberében, amikor a tanács kidolgozta a közös álláspontját, kidolgozza bizonyos fegyverexport normákat. A szakértők elismerik azt, hogy azok az országok, amelyek szóba kerültek, Franciaország nem lépte túl azokat a határokat, amelyek meglettek szabva, de el kell mondani, hogy nem szabad arra kísérletet tenni, hogy ezeket a határokat tovább kitoljuk a közös normákat kell betartani. Természetesen együtt kell működni a szomszédországokkal, a fegyverkezés területén, mint más területeken, de kísérletet kell tenni arra, hogy nagyobb bizalom uralkodjék az Európai Unió területén, és kevesebb bizalmatlanság legyen. Mert így módon a bizalmatlanság fog kialakulni a régi és új tagállamok között. Ezt a bizalmatlanságot el kellene kerülni. Többször kellene egymással beszélni. El kell kerülni azt, hogy egyikünk a másikat vádolja. Tehát el kell kerülni <clears throat> ezeket az erőfitoktatási produkciókat, amelyek jellemeztek néhány országot, konstruktív módon kell a vitát folytatni, így tudunk eredményre jutni. Köszönöm szépen! Köszönöm, most pedig Csánecki úr egy másfél percre kapja meg a szót. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, padają tutaj piękne słowa o współpracy, o zaufaniu, ale mam wrażenie, że tak naprawdę Köszönöm szépen, ami a bizalmat illeti, az egyműködés területén, azt hiszem, hogy ami a valóságot illeti, a fegyverexportot, nos hát az Európai Unió felé irányuló export, ezek olyan késztények, amelyek elé állítanak bennünket a legnagyobb tagállamok az Európai Unión belül, anélkül, hogy akarnák, annélkül, hogy figyelembe vennék a normákat, járnak el. Az elmúlt napokban ismételten látunk ilyen, a Mistral eladásai kísérletét Franciaország részéről láthattuk, de mm, Oroszország egy nagyon különleges eljárást vezetett be a kiírásban. De ezt meg fogják majd valósítani az üzletet. Egy orosz admirális azt mondta, ha Oroszországnak ugyanolyan hajói lennének, akkor a Grúziával szemben folytatott háború nem négy napot, hanem négy órát vett volna igénybe. Nos, hát az Európai Unió tagállamai olyan országoknak ad el ilyen fegyvereket, amelyek offenzív célokra használják, nem defenzív célokra. Nos, hát Grózia nem tudja megvenni ezeket a defenzív fegyvereket, mert nem adják neki. Kettős mércéket mérnek, ez el kell kerülni. Köszönöm szépen. Most pedig Kuntis kollég. Elnök úr, a közös állásfoglalás és azok az országok, amelyek fegyvert exportálnak, nos, a nemzetközi jog rájuk is vonatkozik. Az emberi jogok megsértése nekik sem megengedhető. Mi van a gázaöböllel? Rengeteg szankciót hoztak Izrael szemben, és mégsem tilos a stratégiai fegyverek exportja. A politikai szolidaritást említették Görögországgal az előttem szólók. Hadd jelezem azt, hogy ha egy ország egy másik országot meg akar segíteni, akkor meg kell nézni a gazdasági képességeket és Németország ott hasonlítjuk össze Görögországgal, annak ellenére, hogy az ottani bérek egészen mások. Franciaországtól is elvárják, hogy értékesítsen fegyvereket Görögország felé. A fegyveripar nem tartható fent, hogyha az elveinket betartanánk. Köszönöm szépen, Frontes úr, Páska úr, egy percben. Vo viacerých krajinách Európskej únie sídlia a pôsobia významní számos ország van az Európai Uniónak, ahol jelentős védelmi fegyverrendszer gyártók és exportőrök működnek, és az ő termékeiket nagyon sok ország szívesen fogadja eh, a világban. Azonban ez egy különleges tevékenység, ez a kereskedelem nagyon különbözik sok más termék eh, kereskedelmétől, mind a külpolitikai, mind a biztonságpolitika szempontjából. A kereskedők értékelése és a konkrét kereskedelmi tevékenység eh, különleges jelentőségű, ez csak állami engedély alapján végezhető tevékenység, mind az export, mind az import katonai berendezések és eszközök tekintetében, de ugyane ez igaz az Európai Unión belüli eh, kereskedelemre is nagyon részletesen van az szabályozva, nagyon szigorúak a követelmények, és azok az országok, amelyek ilyen tevékenységet folytatnak, azokat nemzetközi kötelezettségek is kötik ez rendkívül specifikus dolog, ezért úgy gondolom, hogy elsősorban a lehetséges külügyi politikai kihatásokat kell figyelembe vennünk. Elnök, köszönöm szépen. Most megadom a szót Danjan úrnak egy, egy és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Három övét pontot érintenék a témában. Ugye itt arról van szó, hogy a Misztál eladása kapcsán emlékeznek, hogy nincs megállapodás, még nem született meg. A Mistral egy olyan jármű, amely fegyverek nélkül kerül előadásra, egy ö, ö, jármű szállító, ö, hordozó jármű gyakorlatilag. Engedjék meg, hogy a helyre tegyem a dolgokat. Tudom, hogy több ország részéről érzelmek kavarognak, de a tények azok mások. Másik dolog Említette miniszter úr, hogy az Európai Unióban a fegyverexport területén van egy etikai kódex, amely közös állásponttá vált 2008-ban a francia elnökség égisze alatt. Szerintem a legigényesebb etikai kódex a világon. És az etikai kódex mellett, ezt egyik kollégánk említette, van egy olyan csoport, amely a közös kül- és biztonságpolitika területén rendszeresen összeül, és vitáznak a nemzeti fegyver exportpolitikáról is. Tehát vannak fórumok, amelyekben a misztrák kérdését fel lehet persze tenni. Engedjék meg, hogy zárásképpen elmondjam, ha az európai szolidaritásról beszélünk a fegyverexport területén, és arról beszélünk, hogy kell legyen egy közös védelmi politika stratégia, szólni kell a fegyverexport ciklusának integritásáról is. Nagyon fontos, ez érinti az exportot, érinti a védelmi politikát, és ebből a szempontból szerintem sok országnak van mit tenni annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni a technológiát, a munkahelyeket, a kapacitást, stratégiai kapacitást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Danzsán kollégának. A következő hozzászóló Táler úr másfél percben izvoz sodobnih francoskih ladij rusiji ima. nos a modern francia fegyverek oroszországba való exportjának van politikai eh, vonatkozása, a szolidaritás megléte vagy hiánya eh, szóba jöhet. Olyan tagállamokat érint ez, amelyek a balti régióban élnek, illetve amelyek a keleti partnerségi kapcsolatban eh, Grúzia, Azerbajdzsán és Ukrajna érintettek. Tudjuk, hogy Franciaország eh, beavatkozott eh, az orosz-grúz háborúba, és aztán Oroszország nemzetközi kötelezettségeket vállalt. De vajon betartja-e Oroszország ezen kötelezettségeit? lehetővé teszi a megfigyelőink számára, hogy Dél-Oszétiában és Abháziában végezik a munkájukat. Nos, tudjuk, hogy a közös tanácsi állásfoglalás 2008-ból eh, azt mondta, hogy a fogadó félnek be kell tartania a nemzetközi kötelezettségeit, az emberi jogokat és eh, a békét és a stabilitást fenn kell tartani. Oroszország betartja ezt? Franciaország vagy sárközi eh, elnök úr. A Mistral ügylet kapcsán megkeresett eh, eh, euró tömegek eh, kért cserébe elére valamit Oroszországban. Köszönöm, Tanak úr! Nos, a hagyományos fegyveripar fontos hozzájáruló számos Európai Uniós tagállam gazdaságához, ideértve az Egyesült Királyságot is. Egy bizonytalan és veszélyes világban az Európai Uniós tagállamoknak szüksége van arra a kapacitásra, képességre, hogy saját és szövetségesek érdekeit megvédje világszerte. Az Európai Unió azonban e, egyezmény alapján óriási erőfeszítéseket tett az elmúlt években annak érdekében, hogy csökkentse bizonyos fegyverek gyártását és szállítását, sőt, e, be is tiltotta bizonyos elnyomó rendszereknek a, e, a, a, a az exportálás. Például az ottovai ottavai megállapodással betiltottuk a, a taposóaknak az alkalmazását, az úgynevezett fürdbombák, cluster lövedékek használata ugyancsak törvénytelen. jól lett sok állam, még ratifikálnia kell ezt a megállapodást. Továbbra is figyelemmel kísérjük a, a fegyvergyártást és a nukleáris fegyverek készleteinek leépítését, de ugyan oda kell arra is figyelnünk, hogy a terroristák ne tudjanak olyan fegyverekhez hozzájutni, olyan országban hozzájutni fegyverekhez, ahol a végfelhasználói ellenőrzés nem olyan szigorú, mint mondjuk nálunk. Aztán itt van a kínai fegyverkereskedelem is. Kínának borzasztóan rossz az emberi jogi teljesítménye saját polgárai szemben, másrészt pedig demokratikus szövetségünk Tajvan valószínűleg Kína célkeresztjében áll. Elnök, köszönöm szépen, most pedig szeretném megadni a szót Valerai úrnak asszonynak. Kedves kollégák, ami a fegyvereket illeti, itt különböző felszerelések vannak, tehát ami a fegyverek exportját illeti harmadik országba, kiváltképpen olyan országokba, ahol a demokrácia kétséges, ahol ö, lábbal tiporják az emberi jogokat, és amely olyan országokkal működik együtt, amely közel áll a terrorizmushoz, ez veszélyt jelent az Európai Uniós mások számára. Éppen ezért ez nem egy olyan kérdés, amely belpolitikai kérdés, hanem az európai biztonsági védelmi politika része ez a kérdés. Hogy beszélhetünk a közös bel- és biztonságpolitik, közös kül- és biztonságpolitikáról, ha a tagállamok külön-külön egymástól függetlenül külde, ö, adnak el fegyvereket, mint a Franciaország a Misztrált kívánja eladni Oroszországnak, anélkül, hogy kikénye a többi ország véleményét. Oroszország nem kerül közelebb Európához, ahogy ezt a francia európai ügyi miniszter említette. Nem fogja semmilyen siker koronázni az európai külpolitikát. Nagyon fontos a szolidaritás, a közös érdekek figyelembevétele. A szolidaritás nagyon fontos a Lisszaboni szerződésben is fontos szerepet kap, nagyon fontos a közös európai álláspont, amely a fegyverellenőrzésen alapul. A rövid távú politikai érdekek nem szabad, hogy az Európai Unió átfogó prioritásainak kárára kerüljenek előtérbe. Ami a kül- és biztonságpolitikát illeti, minden tagállamot be kell vonni az erről szóló vitába, és ki kell dolgozni egy olyan mechanizmust, amely jogi értelemben korlátoz érvényű. Köszönöm szépen, Valdere kolléga! Most pedig Janakó asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nos, ez a kérdés, amelyet a tanácsnak intéztünk, remek alkalom arra, hogy az egyik legérzékenyebb kérdést megtárgyaljunk, amelyet már sokan eh, érintettek az Európai Alkotmány és a Kormányközi Konferencia kapcsán is. Európa biztonsága, védelme egy olyan szervezetet akarunk-e vajon hoz, létrehozni, amely a fegyvergyártást közös alapokra hozza. Azt követően, hogy az Egyesült Államok egy fegyverfajtát Európában 16 különbözőt gyártanak, nos ezt követően alaposan végig kell még egyszer gondoljunk ez a kérdést. 2008 után már jó lenne, hogyha elismerni a tanács is, hogy a fegyvergyártás és export nincs igazi ellenőrzés keretében, nincs igazi ellenőrzés gyakran azokban az országokban sem, ahol az országok, amelyekbe exportáljuk az országokat, gyakran ezek csak köztes kereskedők, hiszen továbbadják a fegyvereket, és soha nem tudhatjuk, hogy hova jutnak. Tehát van a közös kül- és biztonságpolitikában egy, olyan, egy, egy hiátus, nem tudjuk, hogy hol landolnak a fegyvereink, hova érnek. Hogyha valóban korlátozásokat szeret, hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor korlátozásokat is el kell tudnunk fogadni. De ez a fajta ellenőrzés csak akkor lehetséges, hogyha közös védelmi szervezetet tudunk létrehozni, és fegyver gyártásra is közös szervezetet. Ez jelentős anyagi megtakarítás is lenne, és az értékeinket is természetesen megőrizhetnénk. Tehát mind az export, mind a gyártás közös legyen. Köszönöm szépen. Most pedig Svensson úrnak adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap hangsúlyozták, hogy az Európai Uniónak ki kell állnia a saját külügyi és politikai politikai mellett, a biztonságról is beszélt, hogy közös védelemre van szükség. Nos, ez a politika azonban nem lesz koherens akkor, hogyha nem foglalkozunk a védelmi e, iparral és a fegyverkereskedelemmel mindeközben. Az európai szerződés e, kiterjed a szolidaritás elvére, ennek magától értetődőnek kellene lennie, és a tagállamoknak egyeztetniük kell egymással az Európai Tanács keretén belül is mindenféle olyan ügyről, amely a kül és közös, közös kül és biztonságpolitikával összefügg. Ennél nem lehet világosabb a helyzet. A katonai e, berendezésekre, eszközökre e, vonatkozó szabályokat elfogadtuk, ezek nem jutottak e Franciaországba, vagy mi a helyzet? E, Litvánia, Lengyelország, Észtország, Európai Uniós tagállamok, de más országok is megfogalmazták, hogy a biztonságokat fenyegeti a fegyverexport eh, Oroszország felé. Eh, Viszocki parancsnok azt mondta Oroszországban, hogy ha Mistral típusú eh, járművük lett volna, a Fekete-tengeri orosz flotta és a grúz konfliktus idején, akkor négy óráig tartott volna a háború négy nap helyett. Tudjuk, hogy nagy országok sokkal könnyebben hajlamosak arra, hogy, hogy ilyenfajta dolgokat eh, tegyenek. Ezért fontos lenne, hogy Belgium az elnöksége alatt eh, vitát indítson ezzel kapcsolatban az Európai Unióban. Köszönöm, mondja az elnök. Másfél percben Kilám úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez a vita a két oldalúságról szól szemben a közös politikákkal és a szolidaritással. Több tagállam polgárait aggasztja súlyosan az, hogy modern katonai technológiát exportálhatunk hamarosabb harmadik országoknak. Nem régiben Oroszország európai szakadati részén katonai manővereket hajtott végre, a balti államokkal kapcsolatos forgatókönyveket gyakoroltak, hogy gyakorlatok során, és ugye mi többször hallottuk, hogyha 2008. augusztusában rendelkezésünk állt volna a francia Mistral, akkor képesek lettünk volna eh, három óra alatt eh, eh, intézni a kruzé bevatkozásunkat három nap helyett. Ez pontosan és világosan megfogalmazza, hogy mi a helyzet, az aggájainkat aláhúzza érvelkő kollégám egy nyilatkozatának, hogy semmiféle katonai technológiát nem fognak eladni. Ennek érvelők azonban az oroszok ragaszkodtak ahhoz, és továbbra is ragaszkodni fognak ahhoz, hogy megvásárolhassák azt a katonai technológiát, amelyre szükségük van. Ezért még van egy kérdés, miért nincs egyeztetés és tisztességes vita a tanács keretein belül, abban az esetben, hogyha a tagállamok valamelyike eh, hajlandó arra, hogy eh, katonai technológiát eh, adjon el harmadik országok felé. Föl kell fívnunk a figyelmet arra, hogy rendszeresen egyeztetni kell az Európai Unió tanácsain, taná, Európai Tanács keretein belül minden tagállami exporttal kapcsolatban, ahol fegyverekre van szó. Elnök, köszönöm szépen, Lizek úrnak adom meg a szót percben. E, szanowny panie przewodniczący, drogie koleżanki i koledzy. Köszönöm szépen, kedves kollégák. A fegyvergyártás gyártás a fegyver technológia exportja mindig is részét képezte a történelemnek, e, itt lesznek a jövőben is. Nagyon sok vitatárgyát képezték a fegyverexport eljárások. Sosem lesz könnyű téma, mindig is ellentmondásos téma marad és egymást kölcsönösen vádolhatjuk azzal, hogy bizonyos régiókat destabilizálnak. A fegyver ellenőz, a fegyverexport ellenőrzése nagyon nehezen valósítható meg. Másrészt természetesen a védelmi ipar nagyon sok tagállam számára nagyon fontos gazdasági ágazat. Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Lengyelország, a Cseh ország fegyvereket exportál. A többi ország, ott van még Oroszország és Amerika is. Nagyon messze van az a helyzet, amikor a fegyvergyártás és fegyver export valódi közös politika témája lesz, vagy alapja lesz. Sajnálatos módon a rugalmasság ellenére nagyon jó lenne összehangolni az erőfeszítéseinket, 2008. decemberben elfogadott közös álláspont kapcsán, ami a Mistral ügyet illeti. A franciáknak meg kellene értenie a balti államok és Lengyelország aggodalmait. Az orosz admirálisok azt mondják, hogy ezek a hordozók a balti tengeren fognak majd állomáshozni. Köszönöm szépen Lise kollégának, most pedig a spontán felszóló körében először Andrió Grip kolléga kapja meg a szót. Grazie, signor <clears throat> Presidente. To pytanie pana posła Karinsa jest bardzo zasadne. Nos, ami ezt a kérdést illeti, nagyon fontosan hasznos erről szólni. Többször felmerült ez a kérdés a külügyi bizottságban, és ennek a bizottságnak a tagjai helyes válaszokat kaptak a kérdéseikre. És ennek következtében a tanácsnak meg kellene felelnie annak a követelménynek, hogy hatékonyan válaszol erre a kérdésre. Kelem úr, Csánecki úr újra feltették kérdéseiket, annak érdekében, hogy megtudják, hogy hogyan lehet elfogadni azt, hogy ezeket a hordozó járműveket, vagy repülőket, hajókat eladják az orosz admirálisoknak le kell vonni a tanulságokat. Tudjuk, hogy vannak hatályos irányelvek 2008 óta, de néha az élet gazdagabb, mint a rendelkezések világa egy irányelven belül. Nos, ami ami a gróziai konfliktust illeti, ebből látjuk, hogy valóban szükségünk van ilyen döntésre. Köszönöm szépen, kérem tartsák be az időt. Mavri Nikolos kolléga kapja meg a szót. Elnök úr, valóban igaz az, hogy az Európai Unió közös külpolitikát és védelmi politikát eh, folytat, és az is tény, hogy ennek keretében megfelelő szabályokra van szükség, a stratégiai ipar harmadik országokkal való viszonyára vonatkozóan is. Úgy gondolom, fontos, hogy e- ebben a következő kérdést vessük fel. Ezt a plenárison szeretném most megtenni. Mi a helyzet az Egyesült Királyságban? Ott ugyanis embargót rendeltek el a ciprusi köztársasággal szemben, és az ottani hadseregekre, annak ellenére, hogy Ciprus EU tag, ugyanakkor Törökország modernizálhatja a hadseregét is és fegyverzetét is. Ezeket a fegyvereket pedig Ciprus a e, megszállt területein is alkalmazzák. Köszönöm szépen Mavro Nikolász úrnak, most pedig megadom a szót egy percben Romella úrnak. Köszönöm. Én jelentéstevő lehettem néhány évvel ezelőtt, amikor a parlament egyhangúan ennek a magatartási kódexnek az elfogadását javasolta. 2008-ban ez kötelező álláspont, kötelező érvényű állásfoglalásá emelkedett, azonban ez még mindig nem elég szükséges, de nem elégséges. Ez a vita jól mutatja, hogy ez így van minden tagállam eh, nak nyilván követnie kell a nemzetközi eh, egyezményeket is a fegyverexportról. Nem csak hétköznapi termékek exportjáról van szó, hanem gyilkos, eh, károkat okozó, pusztítást okozó fegyverek exportjáról van szó Izraelbe, Afganisztánba, Kolumbiába. Ezért föltétlenül fontos, hogy felelős álláspontot alakítsunk ki. Nem biztonsági ügyes csak, nem belső piaci ügyes, hanem nemzetközi felelősségi kérdés ez, és az ensz nem hiszem, hogy jó helyt állnak ezzel. Thank you, Mr. Most pedig megadom a szót. We have further improved policy. Elnök úr, köszönöm nagyon sok területen gyakoroljuk a szolidaritást az Európai Unión belül, ideértve eh, a alapszerzés szellemében a közös kül- és biztonságpolitikát is, hogyha valamely tagállamot katonai fenyegetés éri, akkor ez még inkább így van. Eh, így, hogyha a francia állam eh, hadihajókat exportál Oroszországba, az meglehetősen aggályos. Ezek támadó jellegű fegyverek, Úgyhogy mielőtt még bármit is tennénk a szolidaritási rendelkezésekkel kapcsolatban a Lisszaboni szerződés alapján, előtte fontos, hogy társ tagállamaink biztonságát ne kockáztassuk. Ezért bátorítom a tanácsot arra, hogy széleskörű vitát indítson az Európai Unión belül arról, hogy nem lenne szükség újra definiálni a harmadik országok felé teljesített fegyverexport kérdéskörét. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót az MK képviselőnek. Ja Köszönöm szépen, szeretem az önök figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a fegyverexport mindig összekapcsolódik az Európai Unió biztonságpolitikájával. A fegyverexport nem egy külön terület, egy izolált, elszigetelt terület. Minden tranzakció nem csak egy pénzügyi tranzakció, vagy katonai tranzakció, de mindig kapcsolódik a politikához is. Éppen ezért szeretném kiemelni, szeretném támogatni azt, hogy azokat támogatom, akik azt mondják, hogy az Európai Tanács tegyen még többet a fegyverexport és fegyvergyártás koordinálása területén. Nagyon sok kételjünk merül fel, amikor a Mistral hadihajó eladására van szó Oroszország számára. Nos hát, nézzük meg, meg nézzük meg, hogy hogyan lehetne például rakéta alhárító rendszert felépíteni Európában. Szerintem Oroszország részvételével lehetne. Köszönöm szépen! Most pedig lezártuk a spontán felszólalók körét, most pedig meghallgatjuk a tanács képviseletében. Katarina Negátova szeretne szót kérni. Nik na zbranie alebo na podobné veci, ale určite tu stojím dnes ako pacifista. A ja by som sa... Köszönöm szépen. Nem vagyok ö, ö, fegyver képviselő, hanem inkább pacifista de szeretném az Európai Unió polgárai szempontjából áttekinteni ezt a problémát. Az Európai Unió tagállamai fegyverrendszereket gyártanak, és van néhány olyan ügylet, amely egyedülre még függ a levegőben, de olyan fegyverekről beszélünk, amelyeket arra terveztek, hogy embereket öljenek. Azért fontos, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a fegyverkiadásokat nem lenne értelmesebb, célszerűbb, békésebb célokra átirányítani. Nem tudom, hogy önök közül bárki tudná arra a kérdésemre válaszolni, hogy milyen eh, mértékben csökkentették az Európai Unió tagállamai a fegyvergyártási költségeiket a mostani eh, gazdasági válság következtében. Elnök, köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a tanács képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a vitát két fogalommal zárni, és néhány dolgot szeretnék pontosítani. Ha megengedik, a négyes cikkely per kettes bekezdés a közös álláspontban azt mondja, hogy a fegyveres vagy katonai technológia transferét engedélyezi, vagy nem engedélyezi, ez nemzeti szinten dől el. Tehát a felelősség fogalmát szeretném újra tisztázni. tisztázni. Természetesen a tagállamoktól nem vesszük el ezt a felelősséget, a tagállamok döntenek erről. Persze van tapasztalat, információ csere, hatékony információ csere. A második fogalom az átláthatóság, a transzparencia fogalma. A közös álláspont azt dolgozza ki, azt állítja, hogy minden tagállamnak évente kell készítenie egy jelentést, és az európai tagállamok jelentése alapján készül egy közös jelentés. A tagállamok jelentéseiben szerepelnie kell az engedélyek számának, aztán a, az elutasítások számának, a fegyverkereskedelem volumenének, értékének. A közös álláspont arról is rendelkezik, hogy a nemzeti fegyver és technológia export jelentések mindenképpen átlátható módon kell számoljanak be a lebonyolított tranzakciókról. Az Európai Unió példamutató kell legyen. Azt is szeretném elmondani, hogy a közös álláspont néhányan ki is emelték önök közül, nagyon fontos előrelépés jelent a magadatási vagy etikai kódexhoz képest 2008. decemberében fogadták el, két éve. És természetesen az új rendelkezéseket, amelyeket megfogalmazott ez az új álláspont, nos hát időt kell hagyni, hogy ezek a rendelkezések valóban eredménye tudjanak járni akkor is, ha úgy látom, hogy önök megértették, azt gondolom, hogy még korlátozóbb érvényűvé tenni, ez nagyon is nagy kísértésnek tűnik, illetve nagyon is kívánatosnak tűnik, de a közös álláspont, <clears throat> kérem, higgyék el nekem, többször került megvitatásra, a tanácson belül politikai vitára bocsájtottuk, aztán a a fegyverembargó, a kínai fegyverembargó kapcsán is többször került napirendre ez a kérdés. Köszönöm, köszönöm mindenkinek. Ezzel lezártuk a megbeszélést en, e ponttal kapcsolatban. A következő napirendi pontunk. Kérdése van valakinek? Kíván még valaki hozzászólni? Tessék. Azt hiszem, nincs itt a házszabály, nem tudom, hogy mire hivatkozok, csak szeretném elmondani. Fontos információ,